Allora, iniziamo. Megkezdjük az eszmecserét a civil társadalomnak a kolumbiai béke megállapodás végrehajtásához való hozzájárulásáról a következő vendégek részvételével. Én azt hiszem, hogy ez az eszmecsere egy nagyon fontos időpontban jön létre. Santos elnök úr itt volt a parlamentban májusban, és az Európai Parlament egy delegációja is elment a kolumbiai, braziliai és venezuelai határa ahol a menekülők helyzetét tanulmányozták. Fontos, fontos a nincs, nem hallanak, hallják a tolmácsolás Kolumbiában, úgy tűnik. Most már igen. Jó, köszönöm. Tehát fontos megerősíteni a béke megállapodást, a gazdasági fejlődést, az emberi jogokat. Santos elnök úr a beszédében, a plenáris ülésen azt nyilatkozta, hogy csak a béke, a béke megállapodás tudja semlegesíteni a nacionalizmus, a rasszizmus, a populizmus, az intolerancia káros hátrányait. Látjuk, hogy fontos lenne a visszafordíthatatlan békét megvalósítani. Az Európai Unió politikai kapcsolatai Dél-Amerikával folynak, és az Unió támogatja a béke folyamatokat. Az egész kolumbiai lakosság számára biztosítva az emberi jogokat. Ebből a szempontból a mi albizottságunk szintén foglalkozik azzal, hogy hogyan is járulhat hozzá a kolumbiai béke megállapodás végrehajtásához. Tudjuk, hogy milyen kihívások vannak, ezekkel foglalkozni kell. Négy ilyen van. Az egyik a súlyos humanitárius válság, hogyha embereket ölnek meg, aztán a béke megállapodás folyamata terén fontos az igazságszolgáltatás, a új elnök megválasztása, parlamenti frakciók megerősítése, hogy ne legyen destabilizáció az országban, és végül pedig számunkra nagyon fontos a kö, különböző körülmények kérdése. Meghívtuk Kolumbia nagykövetét is, és a kolumbiai NGO-k Brüsszelben is nézik a műsort, mármint a, a, az ülésünket. 20 percet kap mindenki. Itt van velünk Carlos Andrés Guevara Jiménez. Nem tudom, hogy ő most Kolumbiában van. Hall-e bennünket? Me escuchan?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 illetve mégis vissza tudtuk elérni, meg tudtuk állítani a kellő minőséget, biztosítjuk innétől kezdve a fordítást. Nos, különböző számokkal szolgál a központi kormányzat és a civil szervezetek a különböző gyilkosságokkal kapcsolatosan. Egy biztos, a gyilkosságok száma megemelkedett. A második fordulója az elnöki választás után azt hozta magával, hogy legalább 15 ember jogi védőt megöltek. E tekintetben úgy véljük, hogy rendkívül jelentős a felelőssége az érintett köröknek, a politikusoknak és a politikusi tevékenység, és az a tény, hogy nagyon sok fegyveres csoport ismét megjelent. Ezt mi is mondjuk, és egyéb intézmények, szervezetek is hangoztatják. Azt látjuk, hogy korábbi gerillérok, illetve különböző ö, egyéb csoportok átállnak újabb tevékenységre, nevezetesen a drogkereskedelemre. És egyes politikai felelősök arra tesznek kísérletet, hogy le elhallgattassák a béke védelmezőit, a megállapodás, a béke megállapodásnak a végrehajtóit. És ezáltal oda jutunk, hogy nagyon fontos az, hogy olyan nemzetközi szervezetek lépjenek fel, akik képesek, mint a társadalmi, illetve a szociális szabályoknak a biztosítására, mint pedig abban segíteni, hogy a törvények felajának, és lehetővé tegyék, hogy védelmezésben részesüljenek az emberi jogi aktivisták, illetve a társadalmi felelősséggel fellépő emberek. De most e tekintetben az új kormány még nem hallotta szavát a biztonsági úgynevezett eh, bizottságnak a tevékenysége fontos lehet majd, és hát az elnökség, illetve az elnök már azért hozott döntéseket arra, hogy csökkenjen a gyilkosságoknak a száma legalább, de ez a terv mindössze csak egy hónapra szól, és az új kormánynak a konkrét programját nem ismerjük ebben a helyzetben. Ez a fajta folyamatosság hiánya a politikákban, nagyon súlyos, és már a De Santos, illetve a Santos kormányzat idején is ugyan így volt. Hiányzott a transzparencia, és hiányzik most is a transzparencia az új kormányjal. Ebből adódóan a civil társadalom aggódik. Kiemeljük azt is, hogy nagyon pozitív a civil társadalomnak a támogatása, a közvélemény segítsége, akik kiállnak az emberi jogok védelméért, és e tekintetben az Európai Uniónak is meghatározó szerepe lehet, mert hogy mindenképpen szavatolni kell az emberi jogok védelmezőinek a biztonságát. A megoldások körében mit tudok mondani? Azt, hogy a három oldalú párbeszéd szereplőit védelmezni kell az uniónak, tehát a civil társadalom, a kormány és a nemzetközi szervezeteknek a párbeszédére gondolok. Ezek a felállású szervezetek lehetővé tették azt, hogy biztonság, a biztonság fogalma, fokozódjon, és a közpolitikában megnyilvánulhassanak az emberi jog védelmezői. Továbbá, nagyon fontos az, hogy a igazságügyi minisztérium, illetve az ügyészség, az ügyészség kiálljon az emberi jogok védelmében. Az ügyészség a, médiut, a ombudsmanoknak és egyéb szereplőnek kult szerepe van, a médiumoknak is, mindenképpen ugyanakkor igazolniuk kell az érintetteknek, hogy eredményes a fellépésük. Éveken keresztül nem sikerült előrelépni ezen témákban. Az Európai Unió pedig együtt tud működni azért, hogy velünk, hogy nyomon kövesse, pedig szigorú módon, hogy az európai finanszírozások mire mennek. 15 millió eurót adott adom az Európai Unió. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos és nagymértékű forrás, és jelzem, két héttel ezelőtt találkoztunk több európai képviselővel, és kiemeltük, mennyire fontos a forrásnak, ennek a forrásnak a nyomon követését. Arra van szükség, hogy a kormányunk ezeket a pénzeket oda fektesse be, oda tegye, ahol pozitív eredményeket hozhatnak többek között az emberi gyilkosságoknak a visszaszorításában, különösképp amikor emberi jogvédelmezői, szakszervezeti védelm emberekről van szó az eddig folytatott Dos Santos politikát is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan folytatódik, hogyan alakul át a jelen világunkban, mind az önkormányzatoknál, mind a megyéknek a szintjén. Arra van szükség, hogy az önkormányzatok betölthessék a nekik tulajdonított szerepet, és a korábbi években hozott intézkedéseket meg kell erősíteni. Az Európai Unió segített nekünk abban, hogy a marginalizációját bizonyos emberjogi védelmezőknek visszaszorítsuk, a helyi szinten történik ilyen marginalizáció, és adott esetben büntetlenül. Ez adott esetben még lehetővé teszi egyesek számára, hogy igazolják az agressziókat, a gyilkosságokat, az amennyiben az Európai Unió együtt tud működni a nemzeti kormányjal, a civil társadalommal és egyéb szereplőkkel, akkor, akkor ez a fajta marginalizáció megbélyegezés visszaszorulhat, és jobban tudjuk védelmezni az emberi jogvédőket Kolumbiában. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Andrin Rotyi asszonynak, nemzetközi jogi szakértő, és Kolumbiát képviseli emberi jogok témájában. Eh, muy buenas tardes. soy Andrew Jó estét kívánok mindannyiuknak. Üdvözlöm azt, hogy, és megköszönöm egyben, hogy meghívtak minket, azért, hogy az emberi jogi jogvédőkről beszéljünk, kulcs pillanatokat élünk meg Kolumbiában, mind a tekintetben, hogy a béke megalapodás hogyan valósul meg, mind a tekintetben, hogy az aktivistákat hogyan lehet védelmezni, figyelembe véve a kormányváltás, amely bekövetkezett a nemrégiben zajlott elnökválasztás után. A helyzet különösképpen aggózó, aggasztó, amikor azt látjuk, hogy milyen mennyiségű agressziót követnek el az aktivisták ellen dolgozzanak akár az emberi jogok védelmében, akár pedig a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal képviselőjeként, és ők, akik ugye fáradoznak azon, hogy a béke megállapodásnak a végrehajtását segítség. Tudjuk azt, hogy, hogy kialakult a béke megállapodás a FARC szervezettel, és azt is tudjuk, hogy a megállapodásnak milyen pozitív hatása volt azon erőszak visszavetése tekintetében, amely hulláma bekövetkezett a megállapodás aláírása utánéppenséggel. Azt is tudjuk, hogy az adatok azt mutatják, hogy ellen nem azonos mértékűek vagy tartalmak ezek az adatok, amelyeket az egyesek és más szereplők taglalnak a gyilkosságokkal kapcsolatosan. E tekintetben ugye már tudjuk, hogy 2008-ban már eleve nagyon súlyos mértékűek voltak ezek az adatok, és 2018-ban úgy szintén már az idejében nagyon súlyosak ezek a ö, számok, és továbbá is aggódunk főként, hogyha ugye ö, azt látjuk, hogy a következő hónapokban, sőt akár években növekednek ezek a számok. A jelentés, amelyet bemutattunk, amit megfogalmaztunk, több kolumbiai szakértőnek a munkájának köszönhető, emberi jogi szakértőkről van szó, és az Egyesült Nemzeteknek a szervezete is szakosodott szakértőivel közreműködött a jelentés elkészítésében. Az idei évben ünnepeltük meg az emberi jogi egyezménynek a fordulóját, évfordulóját, és ez kitér, a jelentés legalábbis kitér ugye a kolumbiai helyzetre, ez az az ország, ahol az emberjogi aktivistáknak a meggyilkolása a legnagyobb számot mutatja nemzetközi viszonylatban. Ez persze nagyon ugye ellentmondásosnak tűnhet akkor, amikor ugye a másik oldalon pedig azt említjük meg, hogy a béke megállapodás aláírása került 2006-ban. A számok már részben elhangzottak, én ezeket most nem taglalom tovább, de mindenképpen azt kiemelném, hogy a kolumbiai kormány 300 meggyilkoltról beszél 2016. januárja és 2018. júniusa között. Ehhez még azt is tegyük hozzá, hogy 40 olyan gyilkosság következett be, akiknek, amelyeknek az áldozata a FARC szervezetnek a militánsait érintették, a a tagja, családtagjaikat és egyéb szereplőket. A számok persze megdöbbentőek, de azt is jeleznünk kell, hogy ö, ö, rendszerbe illeszkednek ezek a gyilkosságok. Felrajzolható a profilja az áldázott áldozatoknak. Ugye leszármazatokról van szó, városi vezetőkről, regionális vezetőkről, és akik mind olyan szereplők, akik a béke megállapodásnak a végrehajtásában működtek közre aktívan tehát az indítékok nagyon rokon jellegűeknek tűnnek, és hát nagyon gyakran gazdasági kezdeményezéseket is érintenek ezek a gyilkosságok, tehát például arról van szó, hogy a egyes személyek vissza szeretnék kapni a korábban tőlük elkobzott földeket, illetve vissza akarnak kérni olyan régióban, ahol dolgoztak, és a béke megállapodás teszi a számukra lehetővé, hogy visszatérjenek ezen tevékenységekhez, illetve területekre. Tehát kirajzolódik a profilja mindennek, és azt látjuk, hogy az aktivisták minket érint nagyon nagy mértékben, és felmerül a következő kérdés. Ezek az indíték egybeesések, illetve a hasonlóságok nem teszik-e lehetővé azt, hogy azonosítsuk az elkövetőket, és felmenjünk a szálon, és a bűnös, illetve bűnöket szervezeteket is fel tudjuk ezáltal fedni, illetve azon különböző motivumokat, amelyek indítéként szolgálnak a gyilkosságokhoz, többek között sőt a gazdasági mozzanatokra is gondolok. Mindenképpen vizsgálatokra van szükség, ezeket a vizsgálatokat el kell indítani, elfogadhatatlan a büntetlenség, és hát pontosan ez magyarázza az, hogy az adatok nem mutatnak csökkenés 2016-ban, 2017-ben is. Jó, voltak tulajdonképpen előre lépesek a vizsgálatok, a nyomozati tevékenységekben a 2016-17-es évben, első ízben történt az, hogy 40%-nál magasabb volt azon nyomozati tevékenységeknek az részaránya, amelyek sikeresek voltak. A korábbiakban viszont ugye 80%-os volt a nyomozati tevékenység eredménytelensége, a büntetlenség, vagy annál még magasabb arát is elért a dolgok ugye nagyon gyakran csak a nyomozati tevékenység nagyon gyakran a tényeket tárgyák csak fel az alapszinten, de nem tárják fel a hálózatot, amely a gyilkosságokhoz vezetett, illetve az elkövetők, az igazi elkövetőket akik lehettek magánszemélyek, illetve szervezetek. Ami pedig az emberjogi aktivistákat illeti, konkrétabban egészen aggasztó a helyzet. Azt látjuk, hogy nagyon egyértelműen megnövekedett az ő meggyilkolásuk, és ezen felül még azt is látjuk, hogy a nők, a női aktivistáknak a, a a gyilkossága, mert az ő rovásukra elkövetett gyilkosság is megnövekedett. 77 százalékos volt a nőknek a részaránya 2017-2018-as évben, a két évet átnyúlóan értelmezve. Tehát mind emberjogi aktivista nők, asszonyok, lányok voltak. Ezen kívül az agressziós tevékenység az aktivisták ellen szexista jelleget is öltenek gyakran, de legalábbis hátrányos megkülönböztetési jegyeket mutatnak. A szexuális fenyegetettség is megjelenik ezek körében. Nagyon sok olyan női aktivista van, akik mindenképpen kíséretet igényelnek, mármint hogy kísérő embereket igényelnek, mert hogy már ki voltak téve agresszióknak, szexuális agresszióknak. Ebből adódik, hogy mi úgy tekintjük, hogy itt egy strukturális okozati rendszerről van szó. És léteznek olyan paramilitáris szervezetek, amelyek továbbá is aktívan léteznek, tevékenykednek Kolumbiában. A béke megállapodás egy sor intézkedést fogalmazott meg ezen paramilitáris szervezeteknek a leépítésére, de ez idáig nem sikerült elérni a kívánt eredményeket. Az agressziók továbbra is léteznek, ezek a, ezeket a paramilitáris csoportok követik el, és ők készítik elő, vagy hajtják maguk is eleve végre. Úgy gondoljuk, hogy a béke megállapodást végre kell maradéktalanul hajtani, azért, hogy ennek véget vessünk, és az ügyészségen belül egy külön egységet kell, nyomozati egységet létrehozni e tekintetben az Európai Uniónak a támogatásra is szükség van, és úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú szerepet is tölthet be ebben. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben a lehető leggyorsabban meg kell nyitni a párbeszédet az emberi jogokkal kapcsolatosan. Azt a párbeszédet értem ez alatt, amely éves viszonylatban megnyilvánul az Unió és Kolumbia között, miközben ez szünetelt 2016. júliusa óta a kolumbiai kezdeményezésére. Úgy gondoljuk, hogy azon intézkedések, amelyeket a kormány hozott, amelyek között számos jelentős intézkedés van, mint ahogy mondottam, egy sor olyan hiányosság is mutatkozik, amely a végrehajtásnak az elmaradását mutatják. Tehát a szavakat nem követik tettek, e tekintetben is az Európai Unióhoz fordulunk, segítsen abban, hogy a kormány által többek között tegnap jelentett intézkedések végrehajtásra kerüljenek a véd, az, elő, az előzetes védelem, a vizsgálat, a nyomozati tevékenység, a megelőzés, mindezek a tételek szerepelnek ezekben az intézkedésekben. Továbbá növelni kell az aktivisták védelmét olyan mechanizmus révén, amely akár egyedi lenne világviszonylatban is, de legalábbis Latin Amerikában, tehát olyan védelmi intézkedésekre van szükség, amelyek hatékony fellépést biztosítanak, ugyanis ez idáig nem sikerült megakadályozni 2018-ban sem az aktivisták meggyilkolását. A kollektív jogok biztosítását is szavat, szavatolni kell, ezek körül is szóltak az aktivisták, és szeretnénk, hogy a közpolitikák végre kellő finanszírozásban is részesüljenek, ez idáig ez nem volt biztosítva. Aztán a nemi egyenlőséget is, a gender egyenlőséget is kiemelem, és összességében nem elegendő védelmi intézkedésekről beszélni önmagában. Ez nem elegendő. A megelőzésre is ki kell térnünk, a megelőzés pedig azt igényli, hogy a neoparamilitáris szervezeteket, hálózatokat felszámolják, és ezáltal is elősegítsük az béke megállapodás végrehajtását. Ebben is számítunk az Európai Unió támogatására, és e szempontból is fordulunk az Európai Parlamenthez, kérjük, hogy egy újabb hát határozottan gondolkodjon el, amely segíthetne abban, hogy a megállapodást végrehajtsuk, és hogy segítsük az átalakult farknak, mármint a kolumbiai forradalmi fegyveres erőknek a váltását, és vételmezzük az áldozatokat is. Köszönöm szépen! Következő felszólaló Eh, diputado Panceri por esta invitación. Nagyon szépen köszönöm a képviselő hölgyeknek és uraknak ezt a meghívást. Még mielőtt szólnék arról, hogy mennyire sürget az emberi jogoknak a védelme és az emberi jogi aktivistáknak a védelme, hadd említsem meg azt, hogy a civil társadalom hogyan járul hozzá a béke építéséhez. Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy mi szerepel a béke megállapodásban. Én korábban ugye békevédelmi biztosként dolgoztam. És az első dolog, amit most kiemelnék, az a következő. A folyamatnak a központi gondolata az, hogy vessünk véget Kolumbiában a fegyveres konfliktusnak. Ez így evidenciának tűnik, de mégsem az. Ugyanis ez a meggondolás, ez a gondolat lehetővé tette azt, hogy ekkülé fonjuk a különböző fogalmakat, azokat pontosítsuk. Azaz, miről is volt szó arról, hogy eljussunk oda, hogy a gerillák nem viselhetnek többi fegyvert. De ehhez arra volt szükség, hogy egy történelmi konfliktusnak vegyünk, vessünk véget mindezt úgy, hogy az erőszak ne térhessen vissza. Mindezen gondolatrendszer az alapja annak a 2012-es programnak, amelyet hat hónap titkos tárgyalások alatt alakítottunk ki, és amely aztán átalakult a 2016-os béke megállapodása, amely aláírása is került akkor. Véget vetni a konfliktusnak. Mit jelentett ez? Többek között azt, hogy a fegyveres konfliktusnak véget akarunk vetni, de ezen felül ezt mindenképpen követnie kell egy béke építési folyamatnak, amely nem automatikusan áll be. Tehát itt van egy olyan folyamat, amelynek részese kell, hogy legyen a teljes kolumbiai társadalom. Azaz, elismerni és kell, hogy kapjon az az eszme, hogy a béke automatikusan nem jön létre azáltal, hogy aláírnak egy megállapodást. A megállapodás csak tulajdonképpen rögzíti azt, hogy korábban egy hosszú-hosszú folyamat ment végbe, tárgyalási folyamat akár tíz éven keresztül. De tekintetben különben az Európai Unió is jelen volt a folyamatban. Máskülönben úgy fogalmaznék, hogy egy transzverzális gondolata a megállapodásnak az, hogy és ez talán a legfontosabb gondolathoz vezet el, nevezetesen, hogy a kulcs tényező az az emberek részvétele. És ez a törekvés, ez megjelenik a megállapodás szinte minden passzusában. Több példával is tudok szolgálni, és ez jól mutatja, hogy a civil társadalom hogyan járul hozzá a változáshoz. Ugye az elő, első tényezőt, amit mindenképpen meg kell említenünk, az nem más, mint az agrárreform, a programok, a fejlesztési programok a területeken, a régiókban a kulcs mozzanatát jelentik továbbá a megállapodásnak. Erre épül ezek a pillérei a megállapodásnak. Hogyan lehet aktív részvétellel biztosítani a tervezését, a tervszerű fejlődését a különböző területeknek. És szerencsére a megállapodás ezen része már megvalósulóban van. A tények már ezt jól mutatják, 16 régiója van Kolumbiának, ahol ilyen programok készülnek már ezek a programok lefedik az országunk 20%-át. A legfrissebb adatok szerint 150 ezer ember már részt vett olyan megbeszéléseken, gyűléseken, ahol pontosan erről a programról esik szó, ezeken a fórumokon dolgozzák, az, dolgozták ki. Ezer ilyen fórum létezik már, és az ezer számot az konkrétan kell érteni. A célkitűzés az, hogy lehetővé tegyük a civil társadalom számára, hogy részt vegyen ezen folyamatokban, meghatározza a prioritásokat a vidékfejlesztés tekintetében. De ezen kívül más szempont is, szempont is vezérelt minket. Nevezetesen az, hogy álljon fel a bizalom a különböző közösségek között és intézményeik között. A regionális, területi béke tekintetében még további részleteket tudok szolgálni, ha kívánják. Mindezt az Európai Uniós támogatással csináljuk, végeztük. Az uniós támogatás folyamatos minden területen, de éppen ezért ezt hagyd ne ismételje meg minden különböző téma vagy altémánál. Tehát mindez folyamatban van, több fórum felállt a tavalyi évben Bogotában azért, hogy összegyűjtsük a különböző kezdeményezéseket, felvetéseket, tehát több százan vettek részt a civil társadalom részéről a tekintetben tette kezdeményezéseket, hogy hogyan járjunk el, milyen jogi alapokat vegyünk igénybe, és mindez azt szolgálja, hogy a béke megállapodás megvalósuljon, és a civil társadalom kezdeményezései konkrétá váljanak. A konfliktus lezárása. Ez a következő témám. A tegnapi napon A civil társadalom aktívan részt vett egy bizottsági ülésen, olyan bizottsági ülésen, amely ugye úgy tűnhet, hogy távol esik akár az érdeklődésüktől, például a tűzszünetnek a kérdése, de mégis ezen bizottság minden kérdéssel foglalkozik. Aztán most áttérek a kábítószer problémára. E tekintetben is egy külön fejezet szerepel a területi fejlesztési tervekben. Az áldozatok pedig a leginnovatívabb fejezete talán a béke megállapodásnak. Az igazság bizottsága, illetve a reparációs, a jóvá tételi bizottság, mert hogy számos ilyen bizottság működik párhuzamosan, azt igényli, hogy mozgosítsák az áldozatokat és azok nak a visszaemlékezését is mozgósítsák. Na most mind ezek a dolgok már adott esetben megvalósulóban vannak a valóságban, de az is igaz, hogy biztonságot kell biztosítani a civil társadalom számára, ahhoz, hogy részt vegyen minden érdeket fél ebben a folyamatban. Ez a legnehezebb. Humanitárius válságban élünk, ezt nem lehet tagadnunk. Humanitárius válság érinti, sújtja az aktivistákat. És általában véve úgy fogalmazhatunk, hogy ugye valóban a, a béke folyamat, már a békélés folyamatban van 40 év óta a legkisebb összességében a gyilkosságoknak a száma, és a tavalyi év a legbékésebb év volt a köztársaságunk történelemben, és a részvétel a választásokon idén a legnagyobb nagy részvétellel történt történelmileg, de mégis miközben a béke folyamat útban van, a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy különböző társadalmi szervezeteknek az aktivistáit gyilkolják meg. És egyet tudok érteni, ez egy válsághelyzet. Nem könnyű megtalálni a választ ezen konfliktusra. Carlos Andrés elmondta, hogy hogyan vélekedik mindezekről, az ő nézete egybeesik a kormány nézeteivel. Aztán ott van a fák által korábban uralt régiók, aztán ott vannak azon régiók, ahol narkotimokat állítanak elő, és egyes szereplők valóban arra törekednek, hogy ezen folyamatokat megakadályozzák, a földek visszajuttatásod, szín, visszajuttatását gátolják, de az is igaz, hogy még kialakulóban van, és ki kell még csak alakítani a governance-et, a területek, régióknak az irányítási tevékenységét. Hatalmas kihívásokkal szembesülünk. Hogyan lehet az országunkban bevonni azon személyeket, akik különböző agresszióknak voltak az áldozatai. Egyesek továbbra is áldozatként élnek, áldozatok és támadások sújtják őket. Ott vannak a kábítószeres kereskedői hálózatok, termelői hálózatok. Mit tehetünk? Először is védelmezni kell az emberjogi aktivistákat, de ez önmagában nem elegendő. Köszönetet mondanék a a két előttem szólóhoz, akik elismerték, hogy milyen, milyen ö, erőfeszítéseket tettek az intézményei, az ügyészség, a gyilkosságoknak gyakorlatilag a felét fel tudta tárni, és azonosítani tudta majdnem 50%-át az elkövetőknek. És hát voltak már ítéletek is, bírósági tárgyalások is folyamatban vannak, másokat letartóztatták, az eljárás folytatódik, 167 személy van jelenleg börtönben gyilkosság miatt. Persze tudom, mindez nem elegendő, de mégis a folyamat elindult. A köztársasági elnök a tegnapi napon 8 intézkedést jelentett be, most a részletekben nem bocsátkoznék, de azt jelzem, hogy ezek az intézkedések kollektív védelmet hivatottak biztosítani azon közösségek számára, amelyek a legkitettebb régiókban működnek. Tehát hogyan lehet a leggyorsabban fellépni, jelzéseket előzetesen leadni, amennyiben veszélyek állnak elő, és így tovább. És ezen kívül Kolumbia együttműködik Olaszországgal, és a tekintetben is, hogy ez a két ország szán a legtöbbet az állampolgárai védelmére. Szeretnénk, hogyha létrejönne egy egy olyan telefonvonal, amely egy egységes számon biztosítani, biztosítani azt, hogyha a lehető leggyorsabban lehetne reagálni azon fenyegetettségre, amelyet az emberjogi aktivisták jeleznek. Panaszoknak a feldolgozásával is lehetne így módon foglalkozni. Azt is látjuk, hogy adott esetben amennyiben feljelentések történnek, és hasznos információ szolgáltatással történnek mindez, akkor ezt díjaznánk is. Mindenképpen ezen intézkedések, és ez már az utolsó pontja a hozzászólásomnak, hozzátenném mindehhez azt, hogy ezen intézkedések összessége sem elegendő még, mert mivel szembesülünk azzal, hogy az irányíthatósága, a kormány hatósága, a kormány nyozhatóságának az országnak még gyenge. Nagyon sok, nagyon sürgős intézkedés meghozatalára van folyamatosan szükség most még. Ahhoz, hogy felgyorsítsuk azon programokat, amelyek a foglalkoztatást segítik, a területi és vidékfejlesztési tevékenységet, a legtöbb fejlesztési területi program már elindult, mint mondottam, de biztosítani kell a nyomon követhetőségüket. A kormány a maga részéről elismeri az Európai Uniónak a tevékenységét, és hálás a segítségért, és nagyon fontosnak tartja a pénzügyi alapot Kolumbia javára. Kiemelem még azt is, mennyire fontos azon intézkedések végrehajtása, amelyek a megállapodásban, a béke megállapodásban szerepelnek. Utalok itt kiemelten az együtt élésnek, a békés egyetemes mellett élésnek a fogalmára, illetve a megbélyegzésnek a visszavetésére. A megbélyezés, a stigmatizálás, ugye egy olyan kultúrának a lenyomata, amely létezik Kolumbiában, de amely rendkívül veszélyes, mert hogy e, a, tulajdonképpen ezáltal jön létre az a légkör, amely szinte vonza a gyilkosságokat. Erről ne feledkezzünk meg, véleményem szerint, mert Kolumbiában egy történelmi fordulatot kívánunk elérni, nevezetesen teljesen megváltoztassuk a kolumbiai társadalomnak az eddigi működését. Ugye most véget kívánunk vetni a politikai erőszaknak, de ez, ez mindenképpen egy kulturális váltásra is szükség van, ez nem történik egyik napról a másikra, és veszélyezteti is kifejezetten a gyilkosságoknak a sorozata. Dolgozunk, és sikerülni fog a célunkat elérni. Köszönöm szépen. Tudják ugye, hogy 18 óra 30-kor a tolmácsok befejezik a munkát, 27 percünk van, hogyha vannak parlamenti képviselők, akik fel akarnak szólalni, kérem, hogy kettő percben tegyék azt meg. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Szeretnék felszólalni két témát, illetően az első, az az, hogy a, a választási kampányban, a választások előtt volt egy olyan ö, tábor, amelyik a békét védte, és egy másik, amely nem. Tehát volt egy olyan jelölt, aki mm, ellenezte a béke megállapodás, volt, aki mellette volt. Voltak és vannak olyanok, akik nagyon jól jártak. Szeretném tudni, hogy a mai kormányzat, amely a béke megállapodás ellen lépett fel, most a valóságban is, tehát végrehajt betartva a szabályokat, most is ellenzi a béken megállapodást? Az alkotmány nem mondja ki azt, hogy a béke megállapodást milyen ütemben kell megvalósítani, végrehajtani. Kormányzati szinten nem lesz -e olyan fázis, amely leblokkolja a béke megállapodást. A második kérdés, itt az Európai Unión belül megszavaztuk a megállapodást Kolumbiával kereskedelmi megalapodást, ennek van egy menete, egy üteme, belevettük a szakszervezeti jogokat, az emberi jogokat, és azt látjuk ma Kolumbiában, hogy vannak korrupciós ügyek, üzleti, gazdasági ügyek az állam és a paramilitárisok között. Tehát itt nagyon sok az összefonódás. Számos gazdasági területeken, például a bányák, a bányatevékenység területén nincs meg az a veszély, hogy az emberi jogok sérülnek. És az Európai Unióban mit tehetünk, hogy a paramilitárisok és a korrupciók ügyét tisztázzuk. Köszönöm, Isabella. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy kérdésem lenne a nagykövet úrhoz, akit üdvözlök, és köszönöm a jelenlétét. Én nem ennek a bizottságnak vagyok tagja, de követem az emberi jogi helyzetet Kolumbiában, a béke megállapodás és a legutóbbi választásokat. Azért követem ezt a helyzetet, mert az Európai Parlamentben Arondú Farandárát meghívtam, aki Narinyom megyének a önkormányzati képviselője, és nagyon sokat harcolt az emberi jogok védelméért, az emberi jogi védők érdekében. Őt börtönözték, aztán írtunk egy levelet, hogy ez egy illegális helyzet, és aztán kiszabadították őt, kiengedték őt. A globális helyzetet figyelembe véve 2016-ban több száz embert öltek meg, és szeretném tudni, hogy ismeri ezt a helyzetet, és összességében a helyzetet. Én lehet, hogy csak egyes eseteket ismerek, de ön esetleg széles körben is ismeri a helyzetet. A, ugye a, fel, a lázadók, az ember, azt mondják, hogy az emberjogi védők lázadók, tehát az ön információit szeretném hallani, szeretném megpróbálni megérteni azt, hogy hogyan lehet védeni az emberi jogokat egyes ügyekben is, mint például ez, amit említettem. Köszönöm a, a, a következő képviselő foglalkozik ezekkel a témákkal. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy késő van már, és egy egészen zavaros, zűrzavaros napunk volt. Köszönetet mondok a nagykövet úrnak, azért, mert ő a, a béke folyamat egyik szereplője volt Kolumbiában, és köszönetet mondunk neki még egyszer. Azzal szeretném kezdeni, de, tehát a választásokkal szeretném kezdeni, mert hát Miranda mások is. Mi nagyon közelről figyeltük a választásokat, és a nagykövet úr is mondott néhány dolgot, például a demokratikus irány, irányítással kapcsolatosan. A legutóbbi választásokon azt hiszem, hogy Kolumbia jó irányba kezdett el haladni, ami a részvételt illeti 53 százaléka a lakosságnak részt vett mind az első fordulóban, mind a második fordulóban a választásokon. Régebben volt nagyobb részvétel, de akkor teljesen más kontextus volt. Tehát azt láttuk, hogy a lakosság boldog volt, örült. Van, aki első alkalommal ment el szavazni béke időben. És más volt a helyzet, mint régebben. Azt hiszem, hogy az ország tehát jó irányba fejlődik. A jelenlegi politika megpróbál válaszolni a polgárok elvárásainak. Persze vannak problémák, az áldozatokat véleni kell, akiket esetleg kivégezhetnek, meggyilkolhatnak. Ugye a tendencia javul, de nem elég a helyzet így. Aztán ott van még a FARC kérdése, mindenképpen le kell csökkenteni ezt az erőszakot, amely még mindig létező erőszak, továbbá a vidéki, vidékfejlesztése szintén egy fontos pont. A múltban már elfogadtak törvényt a földek visszaszerzéséről, de ugye itt vannak még félelmek, ugye volt két jelölt, az egyik az, a, a, aki megnyerte a választásokat, a másik az ellenzék jelöltje. Úgy tűnik, hogy mind a ketten azt mondták, hogy a béke megállapodásnak alkotmányos jellegűnek kell lennie. Mind a két jelölt egy olyan helyzetbe hozta magát, hogy kompromisszumot alakítsanak ki. A kormány nem tud most mindent megvalósítani, mindenképpen együtt kell működnie az ellenzékkel. Ezzel kapcsolatosan azt kérdezem, nagykövet úr, hogy még beszélhetünk -e együttműködésről, és hogyan lehet, hogyan támogathatja a béke folyamatot az Európai Parlament. Azt hiszem, hogy mi mindig világosak voltak, elfogadtunk egy állásfoglalást, minden frakció együttesen. Mit tettünk a jövőben? Köszönöm. Miranda. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a kollégákat, akik nyomon követnek Bokát, Bogotából az emberi jogi aktivistát, illetve az Európai Bizottság képviselőt. Önök ugye nagyon fontos tevékenységet végeznek a tekintetben, hogy nyomon követhetővé váljon, illetve váljon, mármint múlt időben vált az elnök választás. Üdvözlöm nagykövet urat is, és mindazon képviselőket, akik hangosan fognak szólni Kolumbia részéről, illetve javára és a frakciónkban már sokat beszéltünk az elnöki választásról, ami igazán aggaszt minket, az az, hogy hogyan lehet biztosítani a béke megállapodás kulcsú mozzanatait, hogyan lehet majd biztosítani a FARC szervezetnek, a tagjainak a politikába való integrációját. Az első fázisban mindenképpen kételjeink támadtak, és az egyik ülésünkön pontosan tegnap, volt egy dolog, amely mindenkit megdöbbentött, és pont ez az átmenettel kapcsolatos. És szó esett arról, hogy a, a ZSEP nevezetű JEP rövidítésű ö, ö, béke ö, biztosítási bizottság hogyan fog majd működni, hogyan lehet érvényt szerezni neki, mi történik akkor, hogyha a megállapodásnak a rendelkezését nem tartott tartjuk be. Na most a megállapodás nem egy vendetta, nem, egy ellen, egyáltalán nem, pont az ellenkezőjel van szó, a békét kívánjuk építeni, egy modern Kolumbiának kívánunk helyt teremteni, és ugyanakkor nem szabad, hogy a büntetlenség is bevonuljon a történelemben, tehát nem revansvételről, nem elégtel, elégtétel vételről van szó, de mégis a béket, a büntetlenséget nem szabad engedélyezni. Ez elvezett tehát az igazságszolgáltatásnak a kérdéséhez. Hogyan lehet az átmeneti periódusban az átmeneti igazságszolgáltatási tevékenységet biztosítani? Mindenképpen arra van szükség, hogy egy munkacsoport álljon fel, amely biztosítja a béke megállapodásnak a megvalósítását, nyomon követhetőségét, nyomon követését. Együtt kell működnünk egy célból a nagykövetségekkel, a különböző emberjogi szervezetekkel, amelyek már nagyon aktív és fontos szerepet töltöttek be a korábbi években. Szükség van Mogherini asszony tevékenységére és támogatására is, ugyanis e, ugye egy dolog az, amit egy elnök jelölt megfogalmazott, és egy másik dolog lehet adott esetben az, amit megvalósít a megválasztása után. Ugye hallottuk a beszédét történt néhány nappal ezelőtt, de kérdés az, hogy mi fog mindebből megvalósulni, hogyan valósul meg a különböző erőknek az integrálásába, integrálása a politikába. El kell kerülni azt is, hogy a megállapodás törékeny legyen, kitett legyen. Ehhez van szükségünk az Európai Parlamenttel való közreműködésre. Visszatérek még az elnökválasztás eredményére. Ugye olyan fajta megállapodás alakult ki, és választás, amelyben senki sem lett vesztes, senki sem lett nyertes figyelembe kell venni azt, hogy a konszenzus hogyan valósulhat meg és ezzel együtt mint egy példával szeretnénk szolgálni a világnak. Egy egyedi, teljesen egyedi, előzetes példa nélküli konstrukcióról van szó, azt hiszem, hogy ez példaként szolgálhat a többi ország számára, a nyomkövetést tehát biztosítani kell. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne csak. Csára Milló úrnak. Bemutatta nekünk, hogy mennyire összetett és jó a béke megállapodás. Én úgy értem, hogy itt lemondtak sok büntető jogi eljárásról, súlyos emberi jogi sértések alkalmával is. Ha ezt összefüggésbe helyezzük azzal, hogy amit most Votyi úr mond, asszony mondott, hogy rendszeresség van, vagy összefüggések vannak a legutóbbi emberi jogvédők meggyilkolása és a büntetlenség között. Ezt szeretném részletesebben megérteni. Dank. Dunque. Nos, most megadom a szót Jean-Pierre Bounak, az Amerikák részleg vezető helyettesének. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az, albizottság, az albizottságnak, hogy meghívtak minket, hogy részt vehessünk ezen rendkívül érdekes eszmecserén. Szeretném az előadóknak elmondani, hogy rendkívül érdekes dolgokat hallottam tőlük, és szeretném megerősíteni, hogy mennyire nagy jelentőséget tulajdonít az EU és az EKS a civil társadalom szerepének a béke folyamatban, és általában Kolumbiában a béke kialakításában. Ahogy önök is tudják, az EU sokáig már régóta együttműködik Kolumbiában a civil társadalommal, és velük közösen próbálják a békét kialakítani. Ez nem csak az elmúlt évekre igaz, mióta a tárgyalások elindultak, hanem sokkal régebb óta indult el ez az együttműködés. Különböző projekteket támogatott az Európai Unió helyi szinten a béke építése érdekében. 15 évvel ezelőtt már beindítottunk ilyen projekteket. Ezek alapvetően a civil társadalmi szervezetek helyi szerepére épültek, hiszen a legalapvetőbb szinten lehet a békét kialakítani még nagyon ellenséges körülmények között is. Az EU szerepe ebben az összefüggésben csak annyi volt, hogy mi segítettük a helyi szintű kezdeményezéseket. Segítettünk abban, hogy ezek létrejöjjenek EU-s pénzügyi támogatással. Ezen együttműködés során, amelyet nagymértékben a kolumbiai delegációnk és az EU tagállamok nagykövetségei támogattak Kolumbiában. Nagyon pozitív szerepet játszottak abban, hogy a civil társadalom hozzájárulhasson a béke kiépítéséhez Kolumbiában. Nagykövet úr elmondta, hogy nem a béke megállapodással építjük ki a békét. Ez a folyamat korábban elindult. Helyi szinten kezdődött el a folyamat még jóval azelőtt, hogy a béke megállapodást aláírták volna, és nem is zárul le a béke megállapodással. Sok szempontból a béke megállapodás csak a kezdet, és most indul el a valódi folyamat, a valódi békeépítés. Ez hosszú folyamat lesz, ezt mindenki tudja. Nagyon sok kihívás vár ránk, ezt mindnyájan tudjuk. Nos, ezen összefüggésben a civil társadalomnak továbbra is rendkívül fontos szerepe lesz ebből a szempontból. Szeretném megnyugtatni az ülés résztvevőit, és különösen az Európai Parlament képviselőit, hogy az EU a, foly- a jövőben is fenntartja a támogatását a kolumbiai civil társadalom felé. Ez már évek óta így van, mint már mondtam. Ez egy hosszú távú vállalás az EU részéről. a civil társadalom lépéseit folytat a jövőben is támogatjuk, pénzügyileg és talán még fontosabb politikailag. Szeretnék itt megemlékezni arra a kiváló és nagyon aktív szerepre, amit az EU kolumbiai delegációja tölt be, és az EU tagállamok nagykövetségei abban, hogy valóra válhatott mindez. Az ottani delegációk és a nagykövetségi kollégáik gyakran találkoznak a kolumbiai hatóságokkal, a civil szervezetekkel, azért, hogy nyomon követhessük, hogy mi a helyzet, mi az, ami jól működik, mi az, ami nem annyira. A hatóságokkal találkoznak, felhívják a figyelmüket konkrét problémás esetekre. Az érintett hatóságokkal az együttműködés Kolumbiában kiváló és ez az összes érintett szereplőnek köszönhető. Azt hiszem, hogy sikerült előrelépni. Vannak még problémák, de több előadó beszélt arról, hogy mennyire aggasztó az emberi jogvédők helyzete, és hogy milyen kihívások várnak rájuk. Ez valóban így van. Ez rendkívül aggasztó. Több nyilatkozatot hallhattunk helyi szinten az EU nagykövetségektől, közben tudni kell, hogy előre is sikerült lépni. Hallhattunk hírt egy új megközelítésről, amelyet most alakítanak ki az emberjogvédők védelmére. Fontos lesz megvizsgálni, hogy ezen kezdeményezések aztán hova jutnak, és a jövőben is ezt szorosan nyomon követjük. A képviselő azt mondta, hogy 2016 óta nem volt emberjogi párbeszéd, ez valóban így van, ez nem jelenti azt, hogy nem beszélünk emberi jogi kérdésekről Kolumbiával természetesen. Már az előbb elmondtam, hogy ezt állandó jelleggel megtesszük. Az illetékes hatóságokkal állandóan találkozunk, folyamatos a párbeszéd Kolumbiával a legmagasabb szinten is, ahol ezen kérdésekkel prioritásként foglalkozunk, és a jövőben is folytatjuk ezt a munkát a jövő tovább. ami a közeljövőben az emberi jogi párbeszéd megszervezésének lehetőségét illeti. A következő hónapokban erre csekély esély van, hiszen a politikai menetrend és Kolumbiával a politikai kapcsolatok nagyon intenzívek voltak, nagyon sok látogatás volt, de folytatjuk ezt a munkát. És zárásként még azt mondanám el, hogy nagyon aktívan folytatjuk az együttműködést a civil társadalommal azért, hogy a béke folyamatot elősegíthessük Kolumbiában. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Lehet, hogy udvariatlanság, de itt van Maria José Pizarro Kolumbiából, tehát mindenképpen meg kell adni neki a szót. Hola a todos, a, a todos. Üdvözlök mindenkit! képviselő vagyok a köztársaság kongresszusában, de a belső felügyeletes konfliktusnak az áldozata is vagyok, mert hogy apámat 1980-ban meggyilkolták. Megszületett ö, ö, az akkori megállapodás is aztán meggyilkoltak, illetve azt kell kiemelni, hogy a béke szerződést nem tartják be. Most itt van viszont egy alkalom, hogy Kolumbia elinduljon a béke útján, tartós béke útján. Nem szeretnénk megismételni a múlt hibáit. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a béke megállapodás rendelkezései betartassanak, és megvalósuljanak minél gyorsabban. A választási kampány intenzív volt, nehéz volt, de a ahogy nagykövet úr elmondotta, az első változások bekövetkeztek, a demokrácia erősödött, és azt is kiemelem most, hogy a választási kampány során meggyilkolt emberek, és ugye december 11-én kezdődött a kampány, és június 17-én végzett, végződött, a gyilkosságoknak az áldozatai emberi jogi aktivisták voltak, szociális mozgalmak, társadalmi mozgalmaknak a képviselői, politikai mozgalmak képviselői, mindazok, akik nagyon szoros kapcsolatot tartottak azon tevékenységgel, illetve részesei voltak azon tevékenységnek, amely a béke megállapodást övezte, és ez a profil, ez egyértelmű. Így, ilyen profil vázolható tehát a meggyilkolt áldozatokról. Néhány nappal a választási kampány lezárása előtt egyre többen jelentek meg az úgynevezett humán Kolumbia részéről, ezt képviselem jó magam is, a civil társadalomnak a nevében lépünk fel, szóval mindazok, akik részt vettek a választási kampányba a részünkről, a mai napokban fenyegetettségeknek vannak kitéve. Áttérnék most az Európai Unióval folytatott kapcsolatunkra a 3 és 3 per 4-es pontja a megállapodásnak egy garanciális bizottság felállításról rendelkezik. A fegyverek visszaadásáról, visszajuttatásáról van itt szó. Hogyan lehet leépíteni ö, ezen kívül a különböző ö, hát folyamatokat, amelyek kapcsolatosak, vagy megszünteti a folyamatokat, amik a gyilkosságokkal kapcsolatosak. Aztán szó esik az ügyészségről, szó esik a megállapodásban arról is, hogy milyen fajta intézményt kell a rendőrségen belül létrehozni, szó esik arról is, hogy milyen fajta felkutatási, nyomozási tevékenységet kell egy egységnek a felállításával biztosítani, a költségvetési tételekről is szó esik, az Európai Uniós költségvetési forrásokra is számítunk. A tegnapi napon egy levéllel szolgáltunk, az ellenzéknek a leveléről van szó. Miről is van szó egészen pontosan? Az ellenzéki ö, szervezeteknek a jogállása ö, tekintetében ö, a különböző feleknek meg kell mond, fogalmazni, hogy az ellenzékhez tartoznak-e, vagy sem. Dos Santos elnöktől ö, azt igényeltük, azt kértük, hogy tájékoztasson minket arról, mik vezettek oda, hogy a három intézmény, amelyről rendelkezik a megállapodás, nem töltheti be azt a funkciót, amelyet szántak neki. Nagyon fontos, hogy a közvélemény értesüljön erről. Nagyon lényeges az is, hogy az európai forrásokat jól használjuk föl, azért, hogy betartassék a béke megállapodás. A megállapodás 2 per 2-es pontja rendelkezik egy olyan programról, amely célzottan azon személyeknek a védelmére szolgál, akik az ellenzékhez tartoznak, és többek között a régiókban dolgoznak. Nagyon fontos, hogy azonnal végrehajtásra kerüljön ez a rendelkezés. Egyetlen egy további gyilkosságot sem tartunk elfogadhatónak, se politikusnak, se emberi jogok védelmezőjének a meggyilkolását, legyen az hölgy, vagy asszony, vagy férfi. és jelzem azt, hogy egyik kolumbiai régióban parasztokat, paraszt embereket gyilkoltak meg, és az a folyamat csak erősödik többek között a csendes óceáni övezetben, mármint hogy a tengerparti övezetben és Antioch kikötőjében észleltük ezt. Úgy gondoljuk, hogy vannak területek, amelyek prioritást kell, hogy élvezzenek, hála a védelmi programnak és a megelőzési programoknak köszönhetően. Ezen megelőzési programok egyénekre is vonatkozhatnak, illetve vonatkoznak, és kollektívákra is. Ittáig tartott a tolmácsolás. Köszönjük szépen, már a tolmácsok, köszönjük a figyelmüket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 So whoever is committing these assassinations will have to face a normal uh, trial um, under ordinary circumstances, and as is, as is in effect, fortu fortunately happening uh, as we speak. Um, creo que esas eran todas las preguntas. Yo nuevamente les agradezco mucho esta eh, invitación <laughs> y los invito nuevamente a mantener ese extraordinario apoyo y consenso